Chiedo scusa per il fatto che stiamo... Eh, chiedo... Elnézést kérek, hogy ennyit késünk a szavazás elkezdésével, de van egy probléma a liberálisok listájával, amelyet nem kaptunk időben, és ezért türelmet kérek a kollégáktól. Várjuk meg, hogy megoldjuk ezt a problémát, és akkor elkezdhetjük a szavazást. Azt hiszem, hogy meg is érkezett a dokumentum, mindjárt kiosztják a papírt, és akkor elkezdjük a szavazást. Egyenlőre kezdjük el azzal, hogy ellenőrizzük a kártyákat. Kérem, helyezzék be a kártyákat. Nézzük meg, hogy megfelelően működik-e. Köszönöm. Bene, allora possiamo cominciare la votazione. Rendben, akkor elkezdhetjük a szavazást. A tanácsnak szánt javaslat a 65. ENSZ közgyűlésről szóló első bekezdéssel kezdjük. A pont, 17-es melanzsam mellette. Mellette, kérem, emeljük fel a kezüket ellene elutasítottuk. Egyes kompromisszum az előadó részéről mellette, ellene, elfogadtuk. 21-es, 21-es tehát mellette, ellene, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, Elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, elutasítottuk. 24-es mellette, ellene, elfogadtuk. Huszonötös következik. 25-ösre szavazunk tehát, mellette, ellene, elfogadtuk. 30-as, mellette, ellene, elutasítottuk. 31-es, mellette, ellene, elutasítottuk. 32-es, mellette, ellene, elutasítottuk. 33-as, mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Következik a hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 38-as módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 39-es mellette, ellene, elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Következik a 42-es mellette, ellene, elfogadtuk. Most következik a 43-as mellette, ellene, elutasítottuk. 44-es mellette, ellene, elutasítottuk. 45-ös mellette, ellene, elutasítottuk 46-os mellette, ellene, elutasítottuk. Ellenőrzést szeretnének? Akkor 46-osról szavazunk, kérem szavazzanak. 46-os módosító. 60 szavazó van, 60 szavazó, 31 mellette, 29-en ellene szavaztak, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Következik most az egyes szóbeli módosító külön részekben szavazunk. Első rész mellette, ellene, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, elutasítottuk. Ellenőrzést akarnak? Akkor a második rész egyes szóbeli módosító, szavazzanak kérem. Lansdorf, szeretne szólni? Now it's on. Okay, thank you. Um, uh, Mr. President... Uh... Szerintem most már működik. A második részről hiába szavazunk, ha az elsőről nem szavaztunk, ennek nincs így értelme. Az első rész örömkor szavaztunk, akkor valóban elutasítottuk, szerintem inkább elfogadtuk, tehát az egyes szobani módosítás, az egész szövegre szükség van annak érdekében, hogy értelme legyen egyáltalán szavazni a második részről, a GUE kérte, hogy erről külön szavazzunk két részben. Tehát kérem, hogy az első részt ellenőrizzük, és utána térjünk vissza a másodikra. Még egyszer mondom, a második részről hiába szavazunk, az elsőt nem feladtuk el, ennek semmi értelme úgy. E ja, rendben van, akkor ellenőrizni szeretem mind a két részt, nem csak a másodikat. Rendben van, akkor szavazunk új fent. Első részről szavazzunk, az egyes szóbeli módosítás első része. Megnyitom a szavazást. Egyes szóbeli módosító első része. Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 24-en ellene. El, most következik a második rész, szóbeli módos, egyes szóbeli módosító második rész. Ellenőrizzük géppel. Megnyitom a szavazást. Rendben, akkor 31 mellette, 33 ellene. Elutasítottuk. Következik a hatos kompromisszumos módosító mellette, ellene. Elfogadtuk. Következik most hetes kompromisszumos módosító mellette, ellene. Elfogadtuk következik most. Az 57-es módosított mellette, ellene, elutasítottuk. 57 es ellenőrző géppel, 57-es módosítóról kérem szavazzanak. 34-en mellette, 27-en ellene. Elfogadtuk. 58-as következik, mellette. Ellene. Elutasítottuk. 59-es, mellette. Ellene. Elfogadtuk. 60. Mellette. Ellene. Azt hiszem elfogadtuk. 61-es, mellette ellene, elutasítottuk 62-es, mellette, ellene, elutasítottuk. Kettes szóbeli módosító, mellette, ellene, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszumos megmódosító, mellette, ellene, elfogadtuk. Következik most a 65-ös, mellette, ellene, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, elfogadtuk. Most következik a 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, ellenőrizzük. 67-es módosító elektronikus szavazás következik, kérem szavazzanak. 67-es módosító. Elektronikusan ellenőrizzük. 33-an szavaz, mellette 30-an ellene elfogadtuk. 69-es soka fogyatta válik. 70-es következik. Mellette, ellene, elutasítottuk. 71-es mellette, ellene, elfogadtuk. 10-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 77-es mellette, elnézést kér, mondja az elnök, 76-as, 76-osról szavazunk mellette, ellene, elutasítottuk. 77-es mellette, ellene, elfogadtok, 78-as, mellette, ellene, elutasítottuk. 78-asról elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást, 78-as módosító tehát. Lezárom a szavazást. 29 ellene, 31 mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket, mert különben nem látjuk jól, hogy ki szavaz ki nem, és ellenőrizni kell mindig. Tehát 79-es mellettem, ellene, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, elutasítottuk. 80-as, ellenőrizzük, kérem szavazzanak, 80-as módosító. 80-as módosítóról szavazunk elektronikusan. 80-as. Negyvenegyen ellene, 21-en mellette elutasítottuk. 81-es mellette, ellene, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, elutasítottuk. 83-as mellette, ellene, elutasítottuk 84-es mellette, ellene, elutasítottuk 85-ös mellette, ellene, elutasítottuk 86-os mellette, ellene, elutasítottuk 87-es mellette, ellene, elutasítottuk. Preambulum bekezdések, a kettes módosító mellette, ellene, Elutasítottuk. Az A kettes módosító. Elektronikusan szavazunk, kérem szavazzanak. Még egy valaki hiányzik. Nem akar <laughs> szavazni valaki. 35-en ellene, 26-an mellette, elutasítottuk tehát. Hármas módosító, A bekezdés mellette, ellene, elfogadtuk. Van egy részenkénti szavazás, első rész, mellette, ellene, elfogadtuk. Második részt visszavonták, harmadik rész, mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Következik most a nyolcas módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, elutasítottuk. Tizenegyes mellette, ellene, elutasítottuk. Tizenkettes mellette, ellene, elutasítottuk. Tizenhármas mellette, ellene, azt mondanám, hogy elutasítottuk 14-es mellette. 13-asról 13-as módosítót géppel ellenőrizzük. Kérem, szavazzanak! Harminckettőn mellette, 31-en ellene szavaztak. Elfogadtuk egy szavazattal. 14-es tehát mellette, ellene. Elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene elutasítottuk. 16-as mellette, ellene, elutasítottuk. Egyes módosító, mellette, ellene, elfogadtuk. Aztán négy módosított kihagyjuk, tehát most a deve első módosító mellette ellene elfogadtuk. B mellette ellene elfogadtuk. C mellette ellene Ha nem emelik föl a kezüket, nem láthatom. C. Ellenőrizzük géppel. Kérem, szavazzunk. A DEVE C módosítóról szavazunk géppel. Kérem, szavazzanak! Három. Négy kollega nem szavaz. Valakinek szükség van kávére? Elfogadtuk. D, deve, D módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Végszavazás, elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Manca sempre uno. <laughs> Egy szavazat még hiányzik. Ezek olyan rejtélyesek, ezek a nem szavazó emberek. 59-en mellette, nincs tart, négy tartózkodás, nincs ellenszavazat, gratulálunk az előadónak, Nátor kollégának gratulálunk. Következik most a második szavazás. Láncor kolléga, szeretném hozzászólni? Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Arról akartam tájékoztatni képviselőtársamat, hogy a fejlesztési szakbizottsággal kiváló az együttműködés, hogy nem ez a fő dolog, amit mondandó vagyok. Most megyek majd a tanácshoz, hiszen ez a tanácsnak címzett ajánlás, és meghívást is kaptunk a munkacsoporttól, hogy bemutassuk nekik. Ma éven, ez évben a második alkalom ez. Ez egyfajta párbeszéd a stratégiai prioritások tárgyában a tanácssal, és ez mindenképpen pozitív fejlemény, ezt akartam önöknek elmondani itt. Benissimo, grazie, onorevole. Rendben van, köszönöm szépen, Lánzarf kollega. És most rátérünk az alapvető emberi jogokhoz való csatlakozással, ezek az alapvető jogok a egyes bekezdéssel, egyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes bekezdés, kettes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas okafogyatta válik, hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes kompromisszum következik mellette, ellene, elfogadtuk. Következik most az ötös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Következik most a hetes mellette, ellene, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, elfogadtuk. Kilences, nem, a tízes következik mellette, ellene. Nem láttam a kezeket, ezért géppel szavazzunk. A tízes modosítóról kérem szavazzanak. 65 votant. 65 kártya van, 61 szavazó, négyen nem szavaznak, három hiányoznak, hárman nem szavaznak. Három kávét azoknak a kollégáknak, akik még nem ébredtek fel, úgy tűnik. Lezárom a szavazást. 33 mellett, 27-en ellene, kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, fogyattak válik a 13-as, 11-es következik, mellette, ellene, elutasítottuk, 12-es, mellette, ellene, elutasítottuk. 14-es. A 12-es, 12-es meg ellenőrizni szeretnék? Nos, ellenőrizzük. A 12-est kérem szavazzanak. 65 kártya van. Lezárjuk a szavazást. 29-en ellene, 33-an mellette, elfogadtuk. 14-es következik most mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 16-os, következik most a 17-es, első rész, kérem szavazzanak, mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, elfogadtuk. 20-as, kompatibilis a 19-essel, mellette, ellene, elfogadtuk. 21-es okafogyottá válik, következik a 22-es, ez okafogyottá válik, ez a 22-es is, akkor 23-as következik mellette, 23-as mellette, ellene, ellenőrizni kell. Géppel ellenőrizzük, 23-as módosító, kérem szavazzanak. Ne manca sempre uno, chiudi. Egy valaki nem szavaz végig. 30 ellene, 32 mellette, akkor elfogadtuk. Az egész így módosított jelentésről kellene szavazni, kérem szavazzanak egéppel. 65 schese. 62-en szavaztak. Lezárom a szavazást. 57-en mellette, 4-en ellene, két tartózkodó. Gratulálunk az előadónak. És következik most a következő, amelyik az EU stratégiája Latamékával. Szalafránk az előadó. Kezdjük a ez 16-os módosítóval mellette, ellene. Elutasítottuk. 32-es mellette, ellene. Elutasítottuk. 34-es következik mellette, ellene. Elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene elutasítottuk. 117-es mellette, ellene, elutasítottuk. 118-as, két részben, első rész mellette, ellene, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, elutasítottuk. 36-os, mellette, ellene, elutasítottuk. 37 7-es vagy ellenőrizni akarják a 36-ost? 36-osról szavazunk géppel, kérem szavazzanak. 36-os. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 30-an ellene. Elutasítottuk. 37-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 119-es Melanchon mellette ellene elutasítottak. 38-as mellette ellene elutasítottak. 39 mellette ellene elutasítottuk. 40-es mellette ellene elutasítottuk. 41 ugyanaz, mint a 42-es, nem, ezek nyelvi módosítók, nem szavazunk ezekről. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. A Lunacek úr szeretne hozzászólni, kérem. Igen, külön szeretem azt szavazni, hogy befoglaljuk a szövegbe a nemi jellegű erőszakot. Ez egy kompromisszum mélyr úr is közöttem, Úgyhogy külön kéne szavazni, azt kérem, hogy ez egy külön szavazás tárgya legyen. Eh, az előadó véleményét kérném ezzel kapcsolatosan. Amit eh, Lunacek asszony javasol, az egy szóbeli módosító, és ez szerepel, bele van, szerepel már a preambulumban. Úgy gondolom, tehát, hogy ez hogy úgy gondolom, hogy tartani kellene magunkat a szavazáshoz úgy, ahogy szerepel a szavazólistán. Helyes az ön megjegyzése, ugyanakkor meg kell nézni, hogy mit mond erről az ellenzék. Egyetértenek ez Salafranca úrral? Én úgy gondolom, hogy szólni kellene. Elnök úr, mondja Salafranca, a szabályzat azt mondja, hogy elég, hogyha egy valaki. Mondja. Em, nem néztem át a szabályzatot, de úgy volt. Nyolcas módosító. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Következik most a 40. 120-as következik. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. 47-es mellette. Ellene elutasítottuk. 9-es kompromisszum, mellette, ellene, elfogadtuk. 48-as következik, mellette, ellene, elutasítottuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, elfogadtuk. 121-es mellette, ellene, elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 56-os következik mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, elutasítottuk, 13-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, következik most a 61-es mellette, ellene, elfogadtuk, 62-es, nem, 65-ös következik mellette, ellene, elutasítottuk, 63-as, igen, 63-as mellette, ellene. Azt mondanám, hogy elutasítottuk. 64-es, 63 as ellenőrizzük géppel, kérem, szavazzanak. Megnyitom a szavazást. 63-as. Lezárom a szavazást. 33-an ellene, 28-an mellette, elutasítottuk. 64-es mellette, ellene, elutasítottuk. Kettes szóbeli módosító, mellette, ellene, elutasítottuk. 66-os mellette, ellene, elutasítottuk. 67-es, mellette, ellene, elutasítottuk. 68-as, mellette, ellene, azt mondanám, hogy elutasítottuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Következik most 73-as plusz 3-as szóbeli módosító mellette. Lunacek, kérem. Elnézést kérek, de mi nem vesztünk részt a 14-es kompromisszumnál. Azt szeretném, hogy szavazzuk meg a 70-es módosítót. Szavazzunk a 70-es módosítóról. Franka úr, kérem, két dolgot szeretnék mondani. Értem, hogyha el van fogadva a kompromisszum, akkor a módosító okafogyatta válik. Tehát nem kellene erről szavazni. Rendben van. Akkor a 70-es okafogyottá válik. Következik most a 73-as, szóbeli módosító nélkül, ugye? Erről szeretnének. Rendben van. 73-as, módos, szóbeli módosító nélkül. Mellette, ellene, elutasítottuk. 74-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 75-ös, ugyanaz, mint a 122-es mellette, ellene, elutasítottuk. 4-es szóbeli módosító mellette. Szelefranka úr, kérem, ez nem jó, ez a szóbeli módosító. Kérem, Köszönöm, elnök úr. Szalafránka úr, kérem magyarázza el, hogy miért nem szabad szavazni egy olyan szóbeli módosítóról, amelyik rajta van a szavazási listán. Tehát nem egy spontán módosítóról van szó. Azért, mert az ultraperiferiális régióknak a témája idegen ettől a témától. Azért. Akkor nem szavazunk a négyes szóbeli módosítóról Következik most a 123-as. Még szeretném hozzászólni? Bonic, parancsoljon. Köszönöm szépen. Akkor a csoportok fogják el dönteni a szavazásnál, hogy szavazni lehet róla, vagy sem, de szerintem az előadó nem tudja visszautasítani egy olyan eh, módosítót, amelyet elfogadott a titkárság, és rajta van a szavazási listán. Elolvasom az ez szabályzópont a szóbeli módosítókat eh, szavazásra lehet bocsátani, kivéve, hogyha a bizottság egyik tagja ellenzi ezt. Egy tag ellenezte, sajnálom, de a szöveg egyértelmű, és nincs ebben félreértés. Egy valaki ellenezte, tehát nem szavazunk a szóbeli módosítóról. 123-asnál tartunk. Melenson mellette, ellene, elutasítottuk. 76-os, előadó mellette, ellene, elfogadtuk. 124-es mellette, ellene, elutasítottuk. 77-es mellette, ellene, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene, elutasítottuk 79-es mellette, el, 78-ast ellenőrizzük kérésre, géppel ellenőrizzük, 78-as, kérem szavazzanak. Lezárjuk a szavazást. 35-en szavaztak mellette, 27-en ellene. 79-es következik. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 80-as. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. 125-ös. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. 81-es. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 82-es három részben. Első rész mellette, ellene, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, elfogadtuk. Har harmadik rész mellette, ellene, elutasítottuk. 83-as. A 82-es harmadik részét ellenőrizzük géppel. Kérem, szavazzanak. sono sempre due che non votano. chiudi. Ketten nem szavaznak, nem tudunk tovább várni. 26-an mellette, 37-en ellen elutasítottuk. 83-as. Kérem szám, mellette, ellene. Elutasítottuk. 84-es mellette, ellene. Elutasítottuk. 85-ös mellette, ellene. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. Következik most a 87-es két részben első rész mellette ellene elfogadtuk. Második rész mellette ellene elfogadtuk. 88-as mellette ellene elfogadtuk. 89-es előadó mellette ellene elfogadtok. 90-es mellette, ellene, elfogadtok. 91-es mellette, ellene, elfogadtok. 16-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadtok. 17-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, elutasítottuk, 95-ös mellette, ellene, elutasítottuk, 126-os mellette, ellene, elutasítottuk, 18-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, következik most, 98-as. 98-as tehát mellette, ellene, elfogadtok. 99-es mellette, ellene, elfogadtok. 127-es mellette, ellene, elutasítottuk. 100-as, ami ugyanaz, mint a 101-es, mellette. Elnézést kérek, mondja az elnök, tévedtem. Nem szavazunk erről, mert lefedi a 18-as kompromisszum, amelyről már szavaztunk. 128-as mellette, ellene, elutasítottuk. Ötös szóbeli módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 102-es mellette, ellene, elutasítottuk. 103-as mellette, ellene, elutasítottuk. 104-es mellette, ellene, elutasítottuk. 105-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 106-os mellette, ellene, elutasítottuk 107-es mellette, ellene, elutasítottuk 108-as mellette, ellene, elutasítottuk 109-es mellette, ellene, elutasítottuk 110-es mellette, ellene, elutasítottuk 111-es mellette, ellene, elfogadtuk. 129-es, két részben szavazunk. Első rész mellette, első rész mellette, ellene, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, elutasítottuk. Kettes módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 112-es mellette, ellene, elutasítottuk. Hármas, mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene, elutasítottuk. 113-as, ról nincs szavazás, mert nyelvi, ötös, mellette, ellene, elutasítottuk. Hatos, két részben, első rész, E, mellette ellene elutasítottuk, második rész mellette ellene elutasítottuk, egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, nyolcas következik mellette ellene elutasítottuk, kilences mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Három rész, 12-es módosító, három részben szavazunk. Első rész mellette, ellene. Elutasítottuk az első rész, második rész mellette, ellene. Elutasítottuk. Harma, harmadik rész mellette, ellene. Elutasítottuk. 13-as mellette, ellene. Elfogadtuk. 14-es előadó mellette, ellene elfogadtuk. Itt egy pontosítás van. Előbb a hatos szóbeli módosítót kell, módosítóról kell szavazni, és utána jön a 15-ös. Szalafranka úr kérszott, elnök úr ellenzzük ezt a szóbeli módosítót tiszteletben tartva a szabályzatot, következik a 15-ös módosító mellette, ellene, elfogadtok. 114-es mellette, ellene. Én azt mondom, hogy elutasítottuk, úgy tűnik. Kérem, emeljék fel a kezüket, hogy látható váljék, és egy kis torna nem árt. 16-os mellette ellene, elutasítatok, 17-es mellette, ellene, elutasítatok 115-ös mellette, ellene, elutasítatok 18-as mellette, ellene, elutasítatok 19-es mellette, ellene, elutasítottuk 20-as mellette, ellene, elfogadtok 21-es mellette, ellene, elutasítottuk Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os nem, 7-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtok. Következik most a 28-as, és ezzel együtt van a 7-es szóbeli módosító. Együtt kellene erről szavazni. 28-as plusz, a e 7-es szóbeli mellette, ellene, Elfogadtok. 29-es, mellette, ellene, elutasítottuk. 30-as, mellette, ellene, elutasítottuk. 31-es mellette, ellene, elutasítottuk. 8-as szóbeli, mellette, ellene, nem tudom, ellenőrizzük. Ellenőrizzük ezt. Géppel. Szalafranka úr szeretne hozzászólni? Nem. Ellenőrizzük géppel. A nyolcas szóbeli modosított nem láttam a kezeket. Kérem, szavazzanak! Lezárom a szavazást. 37-en ellenne, 26-an mellette, elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk, de ezt ki kellett találnom, mert nem emelik fel a kezüket. 9-es szóbeli módosító, mellette, ellene, elutasítottuk. Rendben van, és most következnek a DEVE szakbizottságnak a módosítói, de előtte szeretem hozzászólni Szalafránk előadó. Igen, elnök úr. Nagyon nagy késéssel kaptuk meg a deve anyagát. Őszintén szólva azt hiszem, hogy a legtöbb pontot, amelyet javasolt a Fejlesztési Szakbizottság, azt hiszem egy vagy kettő van az, ami nem szerepel a mi módosítóinkban. Én azt javasolnám, hogy mindegyik pontot vessük el amit benyújtott a Deven szakbizottság. Duecsek, kérem, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem értek egyet az előadó véleményével. A Deve szakbizottság tegnap szavazott, talán jobban lehetett volna megszervezni a szavazást, de azért volna az, hogy ma kaptuk meg, vagy tegnap este kaptuk meg az anyagot. Nagyon sok dolog van, ami egyáltalán nem szerepel a mi modisítóinkban. És ez nagyon sajnálom. Meyer, majd Vigeni, kérem. Én sem értek egyet az előadóval, mert valóban szavazni kell minden egyes javaslatot, amelyet hozzánk benyújtott a Deves szakbizottság. Igaz, hogy későn kaptuk meg, de a kompromisszumokat megkapta a, a, a mi csop, a, frakciónk tegnap kapta meg a kompromisszumos javaslatokat, tehát hozzá vagyunk szokva az, hogy az utolsó napon kapjuk meg az anyagokat. Köszönöm. Kollégáim érvei mellett el kell, hogy mondjam, hogy tisztelettet kell mutatnunk a devek bizottságban élő kollégák eh, iránt, és ezért mindenképpen szavazni kell a benyújtott szövegről. Ez esetben végig kell menni. A módosítókon egyes bekezdés, neve egy, mellette ellene elutasítottuk. Kettő látszik a felemet kezekről. Ez nem tudom ellenőrizni. Ellenőrizzük géppel, de szerintem nem szükséges. Első bekezdésről, egyes, deve egyes géppel ellenőrizzük, kérem szavazzanak. 32-en mellette, 32-en ellete. Igazuk volt, elnézést kérek, el van utasítva, akkor ezt végig kell csinálni. Elnézést kérek, visszavonom, amit mondtam. Tehát kérem, emeljék fel jól a kezüket. Kettes bekezdés mellette, ellene. Ezt elutasítottok, legalábbis úgy látom, de azt hiszem, hogy ellenőrizni kellene. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. Nos, géppel szavazzunk, kérem szavazzanak. Ketten nem szavaztak most. 31-en ellene, 28-an mellette, elutasítottuk. Hármas bekezdés mellette, ellene. Én azt látom, hogy elutasítottuk. De most viccelődnek? Ellenőrzés? Minden egyes bekezdés fog ellenőrizni? Rendben van, akkor így fogunk menni, eh, tovább, mindegyiket géppel szavazunk. Hármas bekezdés, kérem szavazzanak. Egy valaki nem szavaz. Most átment. Akkor mindegyiket 30, ez elfogadok. Négyes, kérem szavazzanak. Géppel szavazunk most már végig. Négyes bekezdés. Négyes bekezdés, kérem szavazzanak. Na végre. 37, 37, 27 ellenében elutasítottuk. Ötös géppel szavazunk, kérem szavazzanak. Attimo, chiudiamo questa votazione, e poi do la parola. Majd a szavazás után megadom a szót. Most ezt lezárjuk még. Amennyiben a, a kártyáról van szó, hogy nincs kártyája, akkor ezt tudomásul veszik. Kérem, parancsolj mikrofonba, mikrofonba kérem. Itt a... Bos. Bos. Van egy gomb, amire rá van írva, hogy Bos, azt kell megnyomni. Ott jobb oldalt. Elnézést kérek, mivel hogy én helyettes vagyok, nekem azt mondják, hogy az adási lista teljes de mivel hogy egy vagy két szavazaton múlik az egész, amennyiben lehetőségem van szavazni, akkor kérem, szeretnék szavazni. Itt ez egy ellenőrzés, ami szükséges, amennyiben a szakbizottságnak a szabizottság tagjaik száma az már megvan, akkor nem lehet szavazni megvannak a szavazók, mert megvan a létszám, úgyhogy csak nézőként van jelen. Hatos bekezdés. Kérem, szavazzanak. Ha valaki elalszik, akkor lehet szavazni. Elutasítottuk. Hetes. Kérem, szavazzanak, éppen szavazunk hetes. Si chiude la votazione elettronica. Lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas bekezdés, kérem szavazzanak. Ez már láttam, hogy mellette lesz. Ketten nem szavaztak, még mindig. 63-an. Rendben, ez egyhangú. 9 kilences bekezdés. Szavazzunk. Kérem, szavazzanak. Ötveneten ellene, hatan mellette, ezt elutasítottuk. Tízesről szavazunk, kérem szavazzanak. lezárjuk. 70 mellette, 7 ellene elfogadtuk. 11-es. Kérem szavazanak. Chiusa la votazione, 32 contrari, 33 favorevoli, approvato. Elfogadtuk. 12-es. Megnyitom a szavazást blogban szerettem volna, de úgy láttam, hogy nem értenek ezzel egyet. 32-en ellene, 33-an mellett elfogadtuk. 13-as, kérem, szavazzanak. Lezárom. Elutasítottuk 42-23 ellenében. 14-es géppel szavazunk, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 48 ellen, 16 a mellett elutasítottuk, 15-ös, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 55-en ellene, 90 mellett elutasítottuk, 16-os. Megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 32-en ellene, 31-en mellette. Elutasítottuk. 17-es. Megnyitom a szavazást. 17-es tehát, kérem szavazzanak. Ez az utolsó. 33-an mellette, 32-en ellene, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a teljes anyag záró szavazás. Kérem, szavazzanak! Lezárjuk. 54-en mellette, egy ellene, 9-en tartózkodtak. Gratulálunk az előadónak, gratulálok a titkárságnak is, mert kiváló munkát végezett. 5 perc szünetet tartunk, majd folytatjuk az ülést. Akiket nem érdekli a folytatás, kérem hagyják el a termet. Köszönöm.